témához. Lezárjuk az eszmecserét, a vita után lesz majd a szavazás. Következő napi rendi pontunk eszmecsere Bahreinről, különösen Nabil Rajab, Abdulhadi El Kavadja és Ibrahim Sharif ügyéről. Az első hozzászóló Kelem úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazunk minden kritika ellenére. Sok minden miatt kell aggódnunk Bahreinben az emberi jogok és a jogállamiság helyzete miatt. Tavaly sok volt a tiltakozás, a tüntetés, és sok lelkismereti okok miatt fogvatartottanak a börtönbe való kiengedését kérik tömegek, Navi Rajab, Abdul Hadi al és Ibrahim Sharif ügyek különösen előtérben van. A kormány elkötelezte magát ugyan a reformok mellett egy jelentés közzététele után. Bátorítjuk azokat az erőfeszítéseket, hogy korszerűsítsék a büntetőtörvénykönyvet, semlegessé tegyék az igazságszolgáltatást. Elkezdődött már egy párbeszéd a trónörökössel. Folyamatosan nyomon követjük a helyzetet, elmondjuk a bíráló megjegyzéseinket, és ugyanakkor arra bátorítjuk a bahreini eh, hatóságokat, hogy folytassák a reformokat. Köszönöm szépen, Kélem úr, eh, Van Orden úr következik. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm ezt a közelmúltbeli kiegyensúlyozott jelentés, és azt, amit Kellám kollega elmondott. Általános megjegyzéssel kezdem. Természetesen valamennyien szólunk az emberi jogok érdekében, felszólítunk a reformokra, de azért lássuk a realitást is minden konkrét helyzetben. Vannak szélsőségesek, külső országok beavatkoznak sokszor, és destabilizálják a rezsimet. Persze a közrendre való felszólítás nagyon fontos, nem magyarázza semmi az önkényes fogvatartásokat. Bahrein a nyugat barátja régóta, az, az én országomat is. A király kezdeményezésére a trónörökös vezető szerepet vállalt fel átfogó reformok megvalósítása érdekében, amelyek segítenek majd stabilizálni a helyzetet és elősegíteni a demokratizálódást. Ebben minden színezetű pártok részt vesznek, legyen nemzeti párbeszéd, politikai párbeszéd, és és persze nagy vonalúságra szükség van a bakrányi hatóságok részéről. Van Orden úr, Skáke asszony részéről megenged egy kérdést. Parancsoljon Skáke asszony. Köszönöm. Van Orden, örömmel hallottam, hogy azt mondta, hogy azért önt is aggasztja a külső tényezők, például Szaudarábia és Irán beavatkozása. A mi frakciónk javasolta, hogy hivatkozzunk az állásfoglalásban erre a külső beavatkozásra, és pont az ön frakciója ellenezte ezt. Látnunk kell az egész közelkeleti kontextust ahhoz, hogy foglalkozunk Bahrein problémáival. Pedig ezt nem tudjuk megoldani, inkább csak rontjuk vagy mélyítjük a válságot. Osztja az én aggájaimat? Ahogyan kedves kollégám Sáke asszony nagyon jól tudja, én természetesen nem utaltam Szaudarábiára. Szaudarábia tulajdonképpen a rezsim barátja és szövetségese. Én az öböl másik oldal lévő országok beavatkozására utaltam, mondjuk Iránra. Köszönöm szépen, fanordenor. Most kettő percben de Kejzer asszonyi a szó. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. A csütörtök délutáni állás indítani nem egy kontraproduktív, különösen olyan érzékeny ország esetében, mint Bahrein, szuniták és síták élnek itt. Én nem a politikai fogvatartottakra összpontosítanék, akiket ki kell szabadítani, hanem Salman al-Haifa, a korona herceg által indított tárgyalásokra szeretnék kitérni három év óta. Nem enyhült az elnyomás, a parlament is kérte nemzetközi fellépő segítségét. Január 15-én a Korona Herceg megnyitotta a Nemzeti Párbeszédre, konszenzusra irányuló párbeszédet, egy ombudsmani posztot szeretnének létrehozni a belügyminisztériumban, illetve egy nyomozói irodát a főügyész hivatalában, amelyek feladata a kínzásokra történő figyelemfelkeltés, és meg kell reformálni a büntető törvényeket. Minden a jó irányba mutatott, A bahreini helyzet aggasztja a nemzetközi közösséget, éppen ezért eh, foly... figyelmel követjük az ottani helyzetet, és a reformisták megpróbálják békésen átalakítani az országban a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, de Kaiser kolléganő képezben percben, kolléganő kap szót, parancsoljam. Bahrein továbbra is az elnyomás jellemzi. Három éve elnyomják az ellenkező véleményeket be, belülről is és kívülről is. Ezt jól tudjuk. Ismerjük a kockázatokat, tudjuk azt, hogy mi az, ami stagnál, hol van visszalépés, hol van előrelépés. Megpróbálják elhétetnünk azt, hogy ez nem pusztán síták és szintek közötti konfliktus. Tudjuk azt, hogy a, a korona herceg a nagy testvér Szaudi-Arabiak segítségével lépett fel. Nagyon fontos a szociális igazságokat tiszteletben tartani. A bahrájniek bátorsága tiszteletet érdemel. A reformok csak egy morzsát jelentenek ebben a folyamatban úgy tesz a hatalom, mint hogyha hajlandó lenne a párbeszéd az ellenzékkel. 3000 e, fogvatartott van egy kis országban, ahol 600 ezer élnek. Mindenki tudja azt, hogy a miniszterelnök uralja az országot, nem a koronaherceg már 5 éve. Az újságírók és a külföldiek számára is tartatatlan a helyzet. Ellenség az internetnek Bahrain, fel szeretném hívni a figyelmet Nabil Recsab helyzetére, aki a Bahrein Emberi Jogi Központ elnök, az Emberi Jogi Szervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkár helyettese, illetve Abdul Hadi El akit kínoztak börtönben. A golfországokkal történő együttműködésben nincsen emberi jogi záradék. Ez mindent elmond. Az a tény, hogy Bahrein az egyik legnagyobb fegyvervásárló az elmúlt hónapban Köszönöm. Köszönöm. Vergia asszony és Háke asszony következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Bahreinben az emberi jogsértéseket nem lehet elfedni különböző eh, kampányokkal, vagy a CNN-ben mutatott eh, reklámokkal. A királyi család és a kormány ennek nem sikerült megfelelő választ adni az emberi jogi aggályokra, a lakosság által sérelmekre. Sem Szaudarábiának, sem Iránnak eh, nem lenne szabad beavatkozni a belügyekbe. A eh, rendszeres tudósítások egyértelműen arra szólítanak fel, hogy le kell állítani az emberi jogsértéseket, és az úgynevezett nemzetbiztonsági bűncselekmények vádlotjait speciális katonai törvényszékek elé állítják, beleértve orvosokat is, annyira átpolitizálódott a helyzet. A fiatal gyanúsítottakat is fogva tartják. Az állásfoglalásban mi arra is felszólítunk, hogy moratóriumot vezessenek be a halálbüntetés, elméletileg ezt el is fogják törölni. Nem engedték ki még a börtönből sem Nabil Rajabot, sem Abdullah el Kavaradzsát és Ibrahim és Sarivot, sok más emberi aktivistát is fogva tartanak. Hogy mondjak valami pozitívumot is, az Arab Liga Manamában egy pán-arab emberi bíróságot kíván felállítani, amely biztosítja azt, hogy Bahreinben és az egész régióban garantálják az emberi jogokat. Ugyanis a közel-keletet nézve Bahrein problémái megoldhatók, eh, ha ezekkel komolyan foglalkoznak egyszer és mindenkorra. Nem csak gazdasági, stratégiai eh, problémákkal kell foglalkozni, az emberi jogi kérdések megoldásával is. Én, mint képviselő, eh, E, hamar eljutok például ebbe az országba, anélkül, hogy vízumra lenne szükségem. Köszönöm szépen. Most pedig e, Slüter úr a szerzők közül az utolsó szól hozzá. Köszönöm szépen. Azt hiszem, pozitív az, hogyha beszélünk Szaudi-Arábiáról, Iránról és ezek mellett Bahreinről is. Jó lenne ugyanakkor, hogyha nem adnánk el fegyvereket olyan országoknak, ahol nincs kizárva a tömegpusztítás veszélye. Vegyük észre, hogy így bizony a konfliktusok fegyveres megoldását proponáljuk. Fontosnak tartom azt, hogy mindenki számára elérhető legyen például az internet a polgárok számára, az orvosok számára, a nővérek számára, az ápolók számára. Pakrein igazi veszélyforrás, egy olyan monarchiáról van szó, ahol még mindig középkori felfogásuk van az emberi joguk, jogokról, nincs semmiféle demokratikus vitafórum. Az a veszély fenyeget, hogyha továbbra is a, a, hogy az a veszély fenyeget, hogy továbbra is kínoszni fogják az embereket, hogy továbbra is a, a katonai bíróság fog ítélni polgári lakosokról. Ennek véget kell vetni. Nem a régit kell kritizálni, hanem új megoldásokkal kell előállni. Ez Köszönöm, Slüter kollega. Most a frakciók nevében szólnak hozzá a kollégák, először Korola asszony. Köszönöm szépen. Többször beszéltünk már az elmúlt hónapok során a Bahreini helyzetről, és úgy gondolom, hogy ez nem hiába való. A szólásszabadság problémájával szeretnék most leginkább foglalkozni. Létezik egy szólásszabadságról szóló világranglista. Bahreinnek neki rendkívül rossz a helyezése. Az sajnos az emberek nem jutnak hozzá megfelelő tájékoztatási fórum, megfelelő tájékoztatáshoz, megfelelő információhoz, és gyakorlatilag nem léteznek közösségi fórumok sem. Aki nem, nem felel meg ezeknek a normáknak, azt vagy börtönbe dugják, vagy komoly büntetéseket, pénzbüntetéseket szapnak királyuk. Voltak az ugyan már reformok Bahreinben, de azért még nagyon sok mindent kell megoldani. nem tartom helyesnek azt, hogy egy olyan országban legyen az arab országok emberi jogi bíróság, ahol, ahol az emberi jogokat nem tartják tisztában. Úgyhogy mérsékletre kérem, kérem fel az ottaniakat. Köszönöm szépen, Korol asszony. Repó úr következik. Bahrainin ihmisoikeustilanne on. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Bahreinben az emberi, jogi, emberi jogi helyzet aggasztó. Az emberek látják, hogy nincs joguk a szólásszabadsághoz, de nem tudnak utcára sem vonulni, nem tudnak tiltakozni sem. Az emberi jogi aktivistákat hosszú börtönbüntetésre ítélték. A közösségi fórumok el vannak lehetetlenítve, mindenki számára elérhetővé kell, elérhetővé kell tenni a szólásszabadságot Bahreinben. Az EU és tagállamainak feladata, hogy támogassák Bahreint a béli erőfeszítésekben, hogy javítsák az emberi jogi helyzetet. Oda kell figyelni a helybéli lakosságra, meg kell őket hallgatni, és őszinte párbeszédre van szükség a lakosság és a kormány között. Ez kulcsfontosságú. Az EU-nak úgy kell beszélni a bahreini helyzetről, hogy elmondjuk, hogy nagyon sok a politikai fogoly, őket szabadon bocsátani. Köszönöm szépen, Repúr Posselt úr következik. Elnök úr, Nibler kolléganőm nevében is beszélek, aki az öbölmenti országok delegációjának a vezetője. Aggodalommal figyeljük, ami Bahreinben történik az emberi jogok területén. Itt három konkrét esetről beszélünk, itt azonnal cselekedni kell. Másrészt viszont nem lehet ilyen egyoldalú ez a vita, mint ahogy néhányat ezt, néhányan ezt megtették. 30 éve voltak először összecsapások, szuniták, síták, különböző terület igények miatt csaptak össze. Látnunk kell, hogy Bahrein a vallások közötti párbeszédet próbál és békét próbál teremteni a régióban, pozitív, konstruktív szerepet játszott. Ez vonatkozik a királyra és a trónörökösre is. Ez energikusan fel kell lépnünk persze a nemzeti jogok tiszteletben tartásáért, de világosan azt is le kell szögezni, hogy támogatjuk az országban a zajló, megfigyelhető békés törekvéseket, és kiegyensúlyozottságra törekszünk. Köszönöm szépen, Hosszert úr Géringer Diódenberg asszony következik. Köszönöm szépen. Bahreinben az emberi jogsértések nagy aggodalommal töltik el a nemzetközi közvéleményt. Nyíltan megtagadják az embereknek a gyülekezési jogát, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a tiltakozás jogát. Egyre gyakrabban esnek áldozatul az emberek indokolatlan letartóztatóságnak, mint Hamid Rahab, Rajab, aki már több mint két éve börtönben van. Abdul Hadi El Kavaja, a békés emberi aktivista ugyancsak börtönben van, és Ibrahim Sharif, eh, egy jól ismert ellenzéki, szintén békés eh, tüntetéseken vett részt 2011-ben, és azóta tartják őrizetben. Ők eh, hárman jogellenes, illegális tárgyalások nélküli körülmények között vannak börtönben. Azt kell követelni, hogy a Bahreini független vizsgálóbizottság jelentését tartsák be és hajtsák végre maradéktalanul. Köszönöm szépen, Géringer de Odenberg asszony, most rád átugorhatjuk a KSDI eljárás, mert nem kért senki szót, ezért a bizottság képviseletében Füle biztos úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members, let me Köszönöm, köszönöm elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elnök asszony, Eston asszony közel követi a helyzetet Bahreinben az Európai Bizottság bekapcsolódott a e, helyhatósággal történő párbeszédbe, illetve a Bahrein társadalom minden szintjével. 2011-es februári zavargások óta a főképviselő üdvözölte azt a, a e, hírt, hogy a Bahreini korona herceg a király kérésére széleskörű tárgyalásokat folytatotta a nemzeti konszenzusra irányuló párbeszéd résztvevőivel, többek között az Alvifák főtitkárával, Ali Salman Sejkel. Első alkalommal került erre sor a 2011-es események óta. Ez egy jelentős kereszteződés, fordulópont, és úgy érezzük, hogy a konzultációk, amelyek azóta zajlanak, magukban tartják azt a lehetőséget, hogy egy hosszú távú megbékélés alakulhat ki Bahreinben, amely fenntartható. Az összes érintett felt arra, hogy tartózkodjon az erőszaktól, és üljenek le egy asztalhoz. Ne legyen előfeltétele a megbékélésnek. Az elmúlt három évben rendszeresen elmondtuk azt, hogy egy eh, megbékélési folyamathoz szükség van, egy moderát hozzáállásra, illetve konkrét építő intézkedésekre mindenki részéről beleértve azoknak a szabadábra bocsátását, akik eh, eh, békésen vettek részt politikai tüntetéseken azért, hogy ez a polarizáció megszűnjön. Stavros Lamlinidis emberjogi főképviselő, aki az elmúlt év júliusában Bahreinben látogatott, meglátogathatott néhány börtönben fogva tartottat, és mi továbbra is szoros figyelemmel fogjuk kísérni ezeket a kérdéseket az európai Unió üdvözli azokat a pozitív lépéseket, amelyeket a bahreini hatóságok hoztak, annak érdekében, hogy a bahreini független vizsgálóbizottsága ajánlására készítettek, annak érdekében, hogy javítsanak az jogi helyzeten. Nagyon sok minden nyitott kérdés még, és továbbra is arra bátorítjuk Bahrányt, hogy teljes mértékben valósítsa meg a BCHR kihívásait, illetve minden lehetőséges támogatást meg fogunk adni ennek a célnak az elérése érdekében. Ezen kívül folytatjuk a hatóságokkal megkezdett párbeszédet, annak érdekében a büntetlenséget eh, megszüntessük, és a felelősségre vonás meg eh, szűnjön az ombudsman, a főügyész hivatal létrehozatala, illetve a börtönben tartottak eh, jogokkal foglalkozó bizottság és a Nemzeti Emberjogi eh, Bizottság is proaktív szerepet kell, hogy betöltsenek annak érdekében, hogy mandátumokat teljes függetlenségben meg tudják valósítani. Fontos, hogy ezek az intézmények konkrét eredményeket tegyenek le az asztalra azért, hogy a közvélemény bizalmát visszanyerjék. Juan Mendes, ilyen speciális jelentéstevő látogatása, aki embertelen bánásmódokat, büntetéssel és kínzásokkal foglalkozik. Ez egy fontos jelzés lesz az előrelépés értékelésében végezetül. Pedig gratulálok az Európai Parlament delegációjának munkájához, amely az Arab félszigettel foglalkozik és nagyra értékelem erőfeszítéseiket abban, hogy az Európai Unió erőfeszítéseit megerősítsék Bahrain érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet. Füle. Köszönöm, Füle biztos. Hat elsolási in, indítvány. Arról fogunk szavazni, ezzel a vitát lezárom, és folytatjuk, folytatjuk is mindjárt a szavazással. Erről a tájföldi helyzettel foglalkozó állásfoglási eh, indítványról szavazunk. Itt egy állásfoglási indítvány létezik, egy egységes szöveg, öt frakció nyújtotta be, nincs módosító, ki van mellette, ellene tartózkodik.